Az elnök. 2. a 2012. február másodikán félbeszakított ülésszakot folytatjuk. Kérem, foglaljanak helyet a február 1-i második ülés jegyzőkönyvét, az elfogadott szövegeket is megtalálhatják az érdeklődők, nincsen fenntartás ezzel kapcsolatban, akkor a jegyzőkönyvet így módon jóváhagyottnak tekintjük. Az Egyesült Királyság illetékes hatóságai azt mondták nekem, hogy Elizabeth Lane asszony február 6-i hatája idén Phil Benyonulta által kerül helyettesít, és üdvözöljük az új kollégát, esetleg itt van a teremben. Arra emlékeztetnék, hogy a 3 per 2-es eljárási szabályzati Benjen úr itt van? Hol van, merre van? Benjen úr, üdvözöljük szeretettel itt a tisztelt házunkban. A 3 per 2-es első szabályzati cikk értelmében emlékeztetek arra, hogy az Európai Parlament minden képviselője minden ülésen részt vesz, addig, amíg felül nem vizsgálják mandátumát, vagy ahol meg nem kérdőjelezik mandátumának jogosultságát. Um, ugye előzetesen a képviselőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincsen összeférhetetlenségre utaló tevékenysége, vagy nem tölt be olyan tisztet. Azon kívül szeretném elmondani, hogy kolt Lechner úr azt közölte velem, hogy az Európai Parlament tagjaként 2012. március 17-ével lemond. Az Európai Parlament jóvá hagyja ezt, és a négyes cikk értelmében megállapítja, hogy 2012. március 17-ével egy ülés ürül, megörül. Az Európai Parlament képviselőnek etikai kódexével kapcsolatban, ami a pénzügyi konfliktusokat illeti, február 9-én a következő kollégákat hívtam meg az etikai kódexel kapcsolatban. A következő tagjai vannak Kálo Kazini, Evelyn Régner asszony, Cecilie Wikström asszony, Gerard Hefner úr, Szajed Karim úr, Zsírzsi Masztáka, Enrico Maria Sperroni urakat pótagokként jelöltem ebbe a különleges bizottságba. A néppárt az SD, ALDE, Zöldek, GUE és a függetlenek részéről szakbizottság és delegációs tagok kijelölésére vonatkozó intványokat kaptam, megkapják az írásos jegyzőkönyvet ehhez kapcsolatban, ha nincsen ezzel kapcsolatban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 Egyrészt ez a bajzat? Nem, majd később megadom, hogy ennyi kérdés. Most pedig a hétfőnél ott nincsenek a mai napra vonatkozó változások, ez így marad. A zöldek és az Európai Szabad Szövetség azt kérte, hogy a stabilitási kötvények végrehajthatóságáról szóló vitát folytassuk le az EU-Marokkó megállapodásról szóló ö, vitát követően a zöldek részéről kíván-e valaki szólni? Konbendit úr. Nem. Helyesen mutatta be elnök úr, három agrárjelentés vita, amelyet össze kellene rakni. Köszönöm szépen. A zöldek frakciója szeretné tehát, ha a stabilitási kötvényekről az EU-marokkói megállapodást követően beszélnénk. Van, aki, aki még emellett szeretne